el a jegyzőkönyvet. Az első olvasatban elfogadott álláspont az bizottság, a bizottságot a bizottság is elfogadta. A jegyzőkönyv ellen holnaptól 2000 14. február 28 ig lehet ellenvetést tenni. Először